eljárást megfelelő formában, és ezt folyamatosan ki is nyilvánítjuk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos úr. És akkor ezzel a Guantanamo-i vitát lezárjuk, és a szavazásra ö, ö, kerül sor, ha lezárjuk a következő napi rendi pontot, ami nem más, mint Ukrajna, Julia Timoshenko és más volt kormánytagok ügye. És most pedig megadom a szót Vigenin úrnak másfél percre, hogy vezesse fel a kérdést. Ami az ukrán demokratikus folyamatot életi, ez egy prioritás, és nem szabad ezt kompromitálni. Az ukrán nép mm jogait nem szabad a külső tényezőknek megkérdőjelezniük, sem a belsőknek. A mai kormány olyan kezdeményezéseket foganatosít, amely segítségével javítani lehetne jogszabályokat, fel lehet lépni a korrupció ellen, ezt támogatni lehet. A büntetlenség eltőlése azt hiszem lehetőséget ad arra, hogy Ukrajna közeledjen az Európai Unió értékrendjéhez. Mi minden esetre, még egy azzal lehet vádolni, hogy gyakorlatilag támogatjuk az elétetés azt asszonyt. Ne felejtjük el, joggal vádolnak minket, mert az államügyészség elé kerültek a volt kormánytagjának ügyei Ukrajnában. Nem tudom elfogadni azt, amit a korábbi kormány hozott döntésként a néppárt felhívását szeretném megismételni, ami ugye a kollektív bűnösségről szól, és ez ugye nem teszi lehetővé, hogy mindenkit egyenként elszámoltassunk. Ami az Ukrajna és az Európai Unió közötti együttműködést illeti, a megválasztott megközelítés ideológiai jellegű. Mi a saját indítványokat bemutatjuk, nem fogadom el a néppárti indítványt. Csak. Oh. Pardon, Kolicek úr. pan poszol má ještě modrou kartu. Két kártya. Ich möchte nur den Kollegen... Én, elnök úr, most az, ami az emberi jogok egyetemességét illeti, nem kellene állandóan ezt emlegetni. Aztán meg belső ügyekről beszélünk. Hát ez a régi szovjet érvelési mód, hogy azt mondjuk, hogy nem szabad beavatkozni egy ország belügyeibe. Amikor emberi jogokra van szó, be fogunk avatkozni. Egy olyan fontos országnál, mint Ukrajna, mindenképpen megtesszük. Mr. Vigenin, the answer. Vigenin úr, a szó. De кажа, че ne govorim za nemes... Jó. Én nem beszélek a, a bel politikai problémákról. Arról beszélek, hogy a bíróságok és államügyészségek működéséről beszélek. Most az igazságszolgáltatás ügyekben nem lehet beavatkozni. Ami az államügyészséget illeti, nem szabad nekünk politikailag beavatkozni. Vannak olyan Európai Uniós tagállamok, akik ugyanezt mutatják. Igen, Posselt vannak még hasonló tagállamok. Ön azt akarja, hogy egyetemesek legyenek az emberi jogok. Ezeket mindenütt védjük meg. Persze, nyilván. Néha a városkodások abszurdak. Elnézést, de akkor nincs lehetőség a kérdés, a válaszra kékeket feteni. Majd hozzászólhat. Time. Pan Kohlíček je nyní na řadě. Kohlíček úr. Děkuji, pane místopředsedo. Milé... Köszönöm, elnök úr, kedves eh, kollégák. Vannak eh, olyan pillanatok, amikor nem hiszek a fülemnek, és eh, vagy a szememnek, és ez történt akkor, amikor az ukrán állásfoglalást olvastam. Eddig nem tudtam arról, hogy egyes eh, volt miniszterelnökök, illetve miniszterek élethosszíglani immunitást eh, élvezhetnek. Szép dolog, hogy eh, a korrupció elleni harcot követeljük egyfelől Ukrajnától, másfelől pedig, amikor egy volt kormányzati tisztviselőt vagy minisztert támadnak, akkor az politikai menedékjogot kap egy országban, nevezetesen éppen Csehországban. Danielsen úr egyébként soha nem volt tagja a politikai pártnak, tehát az ellene intézett vádak azok pénzügyi bűncselekményhez kapcsolódnak. Lépjünk fel a korrupció ellen az EU-n belül is és az EU-n kívül is. Mindez ez nagyon is rendben van. De előbb vizsgáljuk azért meg az adott ország alkotmányát és jogszabályait, hogy legalább a tényekben ne tévedjünk, és ne prédikáljunk ilyen módon idegen országoknak. A GUE nagy részt egyetért a az állásfoglalással, de konkrét pontokkal nem ért egyet, és ezért nem tudjuk támogatni. Gáler úr következik szépen, Sajnos van okunk arra, hogy az ukrán politikai helyzetet kritikával illessük, különösen azokat az eszközöket, amelyekkel csorbítják az ellenzéki politikusok alkotmányos jogait politikailag motivált büntetőeljárással, eljárásjoggal tartanak fogva Timosenkot és más ellenzéki képviselőket az alkotmányos jog, az aktákba való bele betekintés joga sérül, és éppen az ellenkezőjébe fordul, akkor bizony ez a régi stílusnak felel meg és visszaélésnek. Janukovics elnök és az intézmények meg kell, hogy állítsák ezt a folyamatot. Ő személyesen felelős, Julia Timosenko ért, és Janikovics úr ebben az esetben, ahogy ön viselkedik, az lesz a lakmusz tesztje annak, hogy ön mennyire tartja fontosnak az európai értékeket Ukrajnában. A, megint csak van egy kék kártya Koval úrtól. Elfogadja? Koval úr. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie pośle ja w wielu sprawach się... Köszönöm, eh, elnök úr. Egyet értek önnel egy eh, sor dologban, és mindannyian tudjuk, hogy eh, mennyire fontos volt az, hogy a közép-európai országok csatlakozhattak az Európai Unióhoz. Ön hajlandó-e kimondani, hogy ilyen politikai lehetőséget fel kell kínálni az ukrán társadalomnak, nevezetesen kinyilvánítani azt, hogy nyitva az út Európa felé. Ezt a parlamentben ön kimondja-e? Antwort. De de Ukra- Ukrajna útja Európában, ő azt elő, ő segíti a kormány. Madame Ojuland is next. Ojuland asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Nem azért vagyunk itt, hogy Julia Timoshenko bűnösségéről vagy ártatlanságáról nyilatkozzunk, egyelőre ugyanis ez nem is lényeges kérdés, mivel az ukrán hatóságok felülemelkedtek a szokásos jogszabályokon, és alásták a jogállamiságot intézkedéseikkel. A politikai ellenfelek kiiktatása ellen tiltakozunk, a kiiktatás ellen, amely bírói segédlettel zajlik a vádlottaknak a törvényekben lefektetett védelemhez fűződő jogait garantálni kell, és az ellenük hozott intézkedések arányosak kell, hogy legyenek. Ennek az állásfoglásnak a célja az, hogy az ukrán hatóságok figyelmét felhívja a jogállamiságban esett sérelemre, és arra, hogy mindez eltávolítja Ukrajnát az európai értékektől egy ilyen lépéssorozat meggátolja Ukrajna európai integrációját. Rómoeva és Rueda úr következik. Köszönöm. A zöldek azért támogatják ezt az állásfoglalást, mert mi úgy gondoljuk, hogy a korrupció elleni fellépés alapvető tényező ahhoz, hogy Ukrajnában a jogállamiság megszilárdulhasson, és ez pedig feltétele annak, hogy a kapcsolatok az Európai Unióval elmélyüljenek, illetve az integráció végbe mehessen. Nyilvánvaló, hogy ezeket a vádakat ki kell vizsgálni egy tisztességes, független jogi eljárásban. Ezeket nem is vitatjuk Ugyanakkor Timesenko és kormányának volt tagjai ellen hozott vádak egy része politikailag motivált lehet. A büntető jogot politikai célok érdekében használják fel. Ezért is hívjuk fel az ukrán hatóságokat arra, hogy az igazságszolgáltatás intézkedéseit ne szelektíven alkalmazzák a tárgyalások során, illetve a vizsgálatok során, és az ilyen eljárások teljesen átláthatóak legyenek. Végezetül felszólítjuk az ukrán hatóságokat arra, hogy még a látszatát is kerüljék el annak, hogy szelektíven alkalmazzák a vizsgálati intézkedéseket, és a lefolytatandó vizsgálatokat úgy végezzék el, hogy az átlátható legyen, az igazságszolgáltatási rendszer kapacitását pedig olyan módon alakítsák, ahogy az, hogy az jobban megfeleljen az EU jogi normáinak, beleértve az igazságszolgáltatásra vonatkozó jogi normákat is. Köszönöm, most a politikai frakciók képviselői következnek, Baszeszku asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr, a restriktív intézkedések, amelyeket Timosenko asszony ellen foganatosítottak, nagyon sok olyan dolog történik, amely a volt kormány ellen irányul. Megfélemítik őket, gyengítik az ellenzéket. Minket nagyon agaszt az igazságszolgáltatás politikai célú felhasználása, a szelektív az igazságszolgáltatás. Csak az ellenzék tagjait veszik elő. Azt hiszem, hogy ez veszélyezteti jogállamiság konszolidációt és a demokráciát Ukrajnában azt kérjük a kievi hatóságok, hatóságoktól, hogy garantálják a pártatlan, átlátható, igazságos igazságszolgáltatást, egy, egy igazságos eljárás keretében na, mm, szeretnénk, hogyha egy olyan demokratikus államról lenne szó, amely a kötelezettségeinek megfelel, amikor is a keleti partnerségi megállapodást aláírtuk Ukrajnából. Nagyon fontos, hogy Ukrajna az UE-Ukrajna együttműködés nagyon fontos ugye a társulási megalapodás szempontjából, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek. Köszönöm szépen. Most pedig Geringede Önberg aztán következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, az egyik prioritása a lengyel elnökségnek, hogy megerősítsük a keleti partnerséget. Ukrajna az egyik legfontosabb partner az Európai Unió számára, és remélhetőleg a Ukrajna előnyét is élvezi majd ennek a partnerségnek. Azt gondolom, hogy ha Ukrajna közelebb akar jutni az EU-hoz, akkor szükség lesz arra, hogy az EU mércéjével mérhető legyen az igazságszolgáltatása is Ukrajnának. Hát nem néz ki jól az, hogyha látjuk azt, amit látunk most Ukrajnában, nem valami jó képet, kölcsönös vádaskodás, szelektív igazságszolgáltatás, szelektív bírói gyakorlat, tehát üdvözlöm a kiegyenlített eh, nyilatkozatot, amelyet Timoshenko az, hogy maga leadott. Azt gondolom, hogy együttműködésünk keretében Ukrajnával azt hiszem, hogy konkrét eszközökre van szükség, amelyek segítségével, amikkel lehet segíteni Ukrajnát, egy tanácsadó csoportra gondolok például, amely segíteni az ukrán igazságszolgáltatás reformját. Segíthetnénk Ukrajnát úgy is, hogyha kiképeznék a, kiképeznénk a bírókat, bírákat például. Remélem, hogy a lengyel elnökség ezt az álláspontot képvisel a tanácsban. Köszönöm szépen. Donskis úr a liberálisok és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, ukrajnai demokrácia. Tehát jeleznünk kell partnerünknek, szövetségésünknek, barátunknak, hogy aggódunk. Senki sem tökéletes a világban, de hát eh, Európa politikai normáival összhangban kellene a partnerünknek is eljárnia. Elvárjuk az ukrán hatóságoktól, hogy ne éljenek vissza a hadamokkal, azzal, hogy politikai, politikai motiváltságú, kvázi koncepciós pereket tartsanak. Nagyon fontos, hogy nem politikai megtorlás legyen, hanem valóban igazságos eljárás. Timosenko azt, hogy volt ukrán kormány tagjai, akik régóta riválisai Janukovics elnöknek, őket nem szabad kollektív bűnösséggel vádolni, és mindenért felelősségre vonni. Ők is állampolgárai egy demokratikus államnak, ezzel azt szeretném mondani, mi nem szeretnénk megvédeni őket, csak szeretnénk arra emlékeztetni, hogy hogyan működik a demokrácia. Köszönöm. Mr. Tanok and the... Tanok úr következik az ECR frakció részéről. Elnök úr, hat évvel a narancsforradalom után az ukrán politikát továbbra is a rivalizáció és a feszültség jellemzi. Timosenko asszony és kormányának volt tagjait most ö, olyan ö, állítólagos bűnökért vádolják, bűnökkel vállalják, amelyeket állítólag hivatali idejükben követték el. Szerintem ezek politikailag motivált ö, vádak. Az egyetlen nagy jelentőségű ellenzéki személyt akarja eltávolítani az eh, jelenlegi elnök. Janukovics eh, váltotta ki annak idején a narancsforradalmat, mert annak idején megpróbálta a választásokat elcsalni. Ezért őt soha nem állították bíróság elé. Timosenko asszonyt Nyugat-Ukrajnában Nyugat milliók támogatják és reménykednek benne. Nagyon érdekes, hogy a legutóbbi csalásvádakat nem a az egészségügyi miniszter helyettes ellen hozták, Mitnik urat, Mitnik úr ellen, eh, mert ez az úr azóta Janukovics úr egészségügyi minisztere lett nyílt, demokratikus összecsapásban kell összemérnie Janukovicsnak magát, Timosenko asszonynak nem pedig az igazságszolgáltatási rendszer mögé elbújva. Viginyin úrhoz pedig az a kérdésem, hogy ön bízik-e abban, hogy az ukrán főügyészség pártatlanul jár el a, ebben az ügyben. Kérem válaszoljon a kérdésre, Vigenyin úr. Páska úr. Szépen köszönöm a következő hozzászóló, Páska úr. Igen, a kormányzat módszere az gyakorlatilag a korábbi szovjet érában gyökeredzik. És ez tipikus azokra a vezetőkre, akik a narancs forradalom után kerültek a hatalomra, Janukovics, Timoshenko. Gondoljunk csak a gázválságra. 2009 elején ez gyakorlatilag a Juschenko és Timoshenko klánok között folyó harcra volt visszavezethető, a profitért folytatott harcra és most a politikai ellenzéket kriminalizálják. Ez azonban elfogadhatatlan és nincs Timosanko kormányának, azonban nem mondhatjuk azt sem, hogy senki nem csinált semmit rosszul. Timosenko éppen azért vesztette el a választásokat, mert nem akarták az emberek ezt a korrupt rendszert tovább támogatni. Éppen ezért, hogyha tényleg segíteni akarunk Ukrajnának a fejlődésben, hogy demokratikus társadalom lehessen, akkor ö, ö, dolgozunk ki ajánlásokat, de nem mondjuk azt, hogy prominens személyiségek, akiket ismerünk, ezeket másképp kell kezelni, mert mindenkire egyformán kell a jogszabályoknak vonatkozniuk. Rojtova asszony következik. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! ahogyan folyik a jogsértés elleni nyomozás Timosenko és más politikusok esetében, ez gyakorlatilag kormány, a politika, az ügyészség közötti kompromisszum, és ez visszanyúlik a totalitárius kommunista rendszerbe a 20. században. Ez egy nagyon érzékeny kérdés az uniós polgárok számára, akik ilyen rendszerekben éltek, visszaélnek a politikai hatalommal, hogy diszkreditálják a politikai riválist. Ez elfogadhatatlan a demokratikus társadalomban, és ez sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Felhívom a tagállamokat, hogy kövessék a cseh példát, és adjanak politikai menedékjogot az üldözött politikusoknak és szólítsuk fel Ukrajnát, és akkor engedjük őket vissza, ha javul a helyzet Ukrajnában. Köszönöm, és most pedig Kovács úr következik. Köszönöm szépen. Mi a tárgya ennek a vitának? A tények világosak. Akkor most azok oldalán állunk, akiket üldöznek? Azt hiszem, hogy a válasz egyértelműen igen, de azért bizonyos következtetéseket le kell vonni az ukrán hatóságoknak ugyanúgy. Ha azt akarjuk, ha azt akarják, hogy demokrácia legyen, akkor tisztelni kell az ellenzéket, és ezt világosan és hangosan ki kell mondani. Itt is ki kell mondani. Ez volt a Cseh köztársaság, Szlovákia, Németország tapasztalata egyaránt. Ki kell mondani, hogy van hely Ukrajna számára Európában, függetlenül attól, hogy milyen párt kerül kormányra. És azt hiszem, hogy ezt nyíltan ki kell mondanunk, hogyha nem adjuk meg ezt a jelzést, akkor azt látjuk, hogy az ország visszaesik, és nem pedig előrelép. Tehát a mi szerepünk az, hogy ajtót nyissunk. Köszönöm szépen. Migalski kollega következik. Köszönöm szépen. Én hadd idézem Tanszkész úrat, aki azt mondja, hogy az ukránok barátaink, szövetségesünk egyetértek ezzel, így kellene bánnunk a barátainkkal Kievben. Hadd mondjam el önöknek, hogy osztom az aggodalmaikat. Én jó magam nem vagyok megelégedve azzal, hogy az ukrán demokrácia hogyan működik, és mi történik az emberi jogokkal, de hát hadd kérdezzem meg a következőt önöktől. Önök mit tettek mindenki, aki elítéli az ukrán helyzetet? Önök mit tettek? Eléggé hangosan. Mit tettek önök? Hölgyem és uraim, annak érdekében, hogy világos üzenetet fogalmazzanak meg ukrán barátaink számára. Elmondták nekik, hogy egy szép napon ez a tisztelt ház így szeretné üdvözölni majd az ukrán delegátusokat. A jogállamiság, a demokrácia nagy mértékben tőlünk is függ. Ne felejtjük el. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalók következnek. Hosszett úr kék kártyát mutatott fel. A kollégát kérdezném, nem tudja, hogy ebben a parlamentben nagy többséggel elfogadtunk egy indítványt, én is megszavaztam, ebben Ukrajnának európai perspektívát kínáltunk. Nem csak egyszer, hanem többször megtettük. Migászki úr. Hosszárt úr, köszönöm szépen. Igen, tudok róla, köszönöm szépen ezt az indítványt, de a kérdés az, ez tényleg a legjobb, amit el tudunk kérni? Ez a helyes üzenet, amelyet ukrán barátainknak el szeretnénk jutatni? Ők most az ellen küzdenek, amit ne, amivel nekünk meg kellett birkóznunk Lengyelországban és Csehországban a múltban. És a német kormány nagyon sok pozitív üzenetet küldött véletlenül. Kelly úr. Kelly úr. Uh, the road to democracy a demokráciához vezető út az uh, hosszú és nehéz. Vannak olyan országok, amelyek gyorsabban haladnak ezen az úton, mások lassabban. Látjuk azt, hogy a volt Szovjetunió országai közül is vannak olyanok, akik már itt vannak az Európai Parlamentben, mások lassabban mozdulnak, Ukrajna is talán erre példa, de ugyanakkor mégis ért el már haladást, még több haladásra van szükség. Az, hogy igazi demokráciát tudjanak létrehozni, először is a civil társadalom megerősítésére van szükség, majd meg kell szüntetni az állami ellenőrzést a civil társadalom fölött, egy független bírósági rendszert kell kialakítani, és egy erő erős ellenzéki mozgalmat létrehozni, erős ellenzéket kialakítani, létrehozni, mert e, erőteljes ellenzék nélkül nincs igazi demokrácia. Az Európai Uniónak vannak eszközei arra, hogy Ukrajnát segítse abban, hogy igazi demokráciává válhasson. Köszönöm, Kelly úr, és most pedig Eszája asszony kap szót todellakin nämä... Köszönöm szépen. Igen, valóban a három vád, amelyet eh, Timosenko asszony ellen emeltek, erről azt mondta, hogy csak politikai okokból fogalmazták meg ezeket a vádokat ellen, és meg kell állapítanunk, hogy néhány más tagja a volt kormánynak szintén a vádlottak padjára kerülhetne. Mi úgy gondoljuk, tehát mi nem bíróság vagyunk, mi nem arról döntünk, hogy ezek az emberek bűnösek vagy áltatlanok, de szeretnénk arra emlékeztetni, hogy nagyon fontos, hogy ezek az perek, eljárások nem szabad, hogy szelektívek legyenek, mindegyik eljárás nyitott kell legyen, nyilvános, nem szabad diszkriminálni. És szeretném elmondani, szeretnék Lady Ashtonnak köszönetet mondani azért, hogy kifejezte a godalmát a vádak miatt és a politikai hátterük miatt. Ezen az úton kell tovább haladni, arra kell figyelni, hogy az ukrajnai perek legyenek szelektívek. Köszönöm szépen. Szilveszti úr. Szilveszti úr. Figyelem, figyelem, Szilveszti úr. Öné a szó. Elnézést, elnök úr. Elnézést, Ukrajna demokrácia baráti ország, de európai normákat kell alkalmazni a közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, és jelenleg még vannak politikai eljárások is, ahol nem tartják be a megfelelő jogokat Ezeket a pereket politikai felhangok határozzák meg, a jelenlegi kormány politikai ellenfeleit állítják pellengére, meg akarják félemlíteni az ellenzéket. A volt miniszterelnök Timosenko és miniszterei tárgyai ennek a pernek, és erre vezetett a politikai harc. Az ukrán kormánynak tiszteletben kell tartania az ellenzéket, és nem lehet az igazságszolgáltatást ilyen célokra használni. Be kell tartani az emberi jogokat és a hatalom megosztást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Korhola asszony következik. Köszönöm szépen. Timosenko volt miniszterelnök. Számos ö, vádra kellett, hogy válaszoljon korrupcióval kapcsolatosan és amennyiben ítéletre kerül sor, akkor akár tíz évre is börtönbe kerülhet. Ezek olyan kérdések, amelyek mögött valószínűleg ott áll a politika, és a mi állásfoglalás indítványunk kiemeli ezeket a szelektív vádaskodásokat az ellenzék vezetői ellen és hangsúlyozza, hogy ez mennyire sérti a bírósági eljárások átláthatóságát. Nagyon fontos a kapcsolatok elmélyítése érdekében Ukrajna és az Európai Unió között, és az ukrán fejlődés szempontjából is, hogy az ukrán vezetés felelősséget mutasson és hajtsa végre azokat a reformokat, amelyeket elmulasztottak a forradalom óta. És most az utolsó hozzászóló, Matola úr következik. A narancs forradalom amely a volt ukrán kormány eh, tagjaiból is áll. Nagyon fontos tehát az emberi jogok tiszteletben tartása. Nem az ukrán igazságszolgáltatás az, amely leginkább aggaszt minket, hanem az a lehetőség, hogy be beavatkozik a politika az igazságszolgáltatásokban. Nagyon fontosak a jogok, az értékek, támogatni kell a volt kormány tagjait, annak érdekében, hogy tiszteletben lehessen tartani az áltatlanság vélemét és az Emberi Jogi Európai Konvenciót. Szeretném a figyelmet felhívni arra, hogy szükség van arra, hogy a reformokat folytassák, megerősítsék Ukrajnában. Nagyon fontos, hogy az ukránok alkotás közel legyen a közösségi vívmányokhoz, az Aki Communityhez. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a demokrácia elterjedése, a jogállamiság és az átláthatóság. Ami a vádakat illeti, Timosenko asszonyon és a volt a kapcsolatos vádakat, ami életi nem lehet a hatalom hatalmi visszaélése válaszolni erre. A demokráciát folytatni kell Ukrajnában, és nekünk ezt támogatni kell. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ötinger úr, mit mond a bizottság a Timosenko ügyről? Elnök, elnök úr, igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, a bizottság nagy figyelemmel kíséri az ukrán fejleményeket, mint önök is, a parlament és a frakciók. Különös tekintettel a korábbi kormány tagokra, Timosanko asszonyra, Lacsenkóra és a többiekre. Megvannak a magunk agályai az év eleje óta, hogy milyen politikai motivumok állnak a háttérben ezen ügyek mögött. Az Európai Unió Elkötelezetten figyeli tehát a fejleményeket Ukrajnában, és a néhány napja megjelentetett jelentésünk Ukrajnáról egy átfogó anyag, jól leképezi a helyzetet ebben az országban az elmúlt évben, és a mi helyzet megítélésünk nem változott. Kiderül belőle, hogy milyen fontos az igazságügyi rendszer átfogó reformja és a korrupció elleni harc. A jelentés hangsúlyozza, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása a büntető ügyek során és a büntető eljárásban meghatározó, és hogy mindenkinek joga van a fair, tisztességes bírósági eljáráshoz. Ezt garantálni kell, hogy a büntető jogot a politika ne tudja instrumentalizálni ahol korábbi kormánytagok érintettek, világosan különbséget kell tenni a büntetőjogi és a politikai felelősség között. Az önkényes eljárás benyomását kerülni kell, ugyanis ez ad okot aggodalomra, és ez azután elvezethet túlzott ítéletekre korlátozások nélkül az ukrán civil társadalom nagy része szakértők világszerte Ukrajnában tevékenykedő külföldi üzletemberek szilárdan meg van győződve arról, hogy az ukrán bíróságok nagyon komoly nyomásnak vannak kitéve különböző oldalról. És nagyon reméljük, hogy a jövőbeni igazságszolgáltatással kapcsolatos törvénymódosítások figyelembe veszik az Európa Tanács ajánlásait, és így képesek lesznek az agályokat eloszlatni. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jogállamiság Ukrajnában számunkra nagyon fontos. Ukrajna egy olyan ország, amelyel intenzív kapcsolatokra törekszünk, társulásra és a szerződéses kapcsolatok kialakítására minden téren a kiváló, transzparens, átlátható, jól működő igazságszolgáltatás ebből a szempontból nagyon nagy jelentőségű nem szeretnénk egyedi esetek alapján következtetéseket levonni, de elvárjuk, hogy megtörténjen a rendszerváltás, és garantálják a fair, átlátható bírósági eljárást. Meg vagyunk győződve arról, hogy Ukrajna stabilitása és a polgárok bizalma az állami intézményekbe nagyban meg fogja határozni a haladást ebben az országban. Már elmondtam, hölgyeim és uraim, hogy a közeledés tempója és mérete Ukrajnával kapcsolatban attól függ, hogy mennyire tisztelik az emberi jogokat, mennyire tartják be a demokratikus alapjogokat, a jogállamiság elveit, mennyire átfogóan biztosítják Ukrajnában ezeket. Itt ezeket az elveket nem szabad megkérdőjelezni, ez felel meg az európai szomszédság politikának is amely a következő, a következő hetekben az együttműködési tanács EU-Ukrajna között lesz egy találkozó, és ez lehetőséget ad majd a kapcsolatok szempontjából fontos kérdések felvetésére, és világos üzeneteket fogalmazunk meg Ukrajna számára a reformok jelentőségéről, ahogy ez az önök elvárásainak is megfelel és reméljük, hogy eljutunk a társulási szerződéshez még az év vége előtt, és ahhoz, hogy ez megtörténhessen és élhessünk a szerződés adta lehetőségekkel, a gazdasági kapcsolatokkal, ahhoz Ukrajnának meg kell tenni a szükséges mélyreható lépéseket az igazságszolgáltatás terén, a választások területén és az országnak folytatnia kell a, egy kicsit határozottabban a korrupció elleni harcot is. Azonban Ukrajna nincs egyedül, de bizonyítania kell, hogy akar, és igenis szándéka az, hogy közeledjen az Európai Unióhoz. Ukrajnának továbbra is segítséget nyújtunk a belső állami reformok végrehajtása során. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy egy tisztességes bírósági eljárást várunk, és azt tartjuk tiszteletben. Reméljük, hogy Kijevben és Brüsszelben a belső állami reformokról folyó párbeszéd jól halad, és ez hozzájárul az uniós Ukrajna közeledéséhez és a transzparenciához. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor ezzel lezárjuk az Ukrajnáról folytatott vitát, és következhetnek a szavazások. Az első On Madagaszkár indítványa hat indítványról fogunk szavazni. Név szerinti szavazás.